So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Ich bin Tisztelt kollégáim, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. A mai ülésünkön a napirendhez vannak változtatási kérelmek? Hogyha nem, akkor jóvá hagyhatjuk a mai napirendet. Második napirendi pont a egy, egy jegyzőkönyv elfogadása. És tudják, hogy az a szabály, hogy ha az ülés végéig nem érkezik ellenvetés az adott egy jegyzőkönyv ellen, akkor azt is jóvá hagyjuk. Ma is így fogunk eljárni. Jó, akkor ezzel az elnök közleményeihez érkeztünk a harmadik ponthoz. Általában ilyenkor arra szoktam utalni, hogy az ülést élőben sugározzák az interneten, tehát a sok néző és hallgató hallhatja és láthatja önöket, úgyhogy ennek megfelelően kell viselkedni. Lisszabon, Nürnberg, Tallinn és Varsó városai, városainak hallgatóit különleges szeretettel üdvözlöm. Elnöki közlemények. Először is még nem készült el egy javaslat a bizottság felé. A, a, a kettős felhasználású termékekre vonatkozóan. Örülök annak, hogy 2013 végén már megállapodtunk abban, hogy a, hogy a megfigyelő technológiák kérdése, kérdését integráljuk a kettős felhasználású termékekről szóló jogszabályokban. Nem elfogadható az, hogy a kínzásra hasznolt, használt eszközöket, illetve hasonló felhasználású eszközöket viszont nem vették be a jogszabályba. Én úgy gondolom, hogy a kettős felhasználású termékek exportjáról szóló jogszabályokat még nem modernizálták, és ezért kifejezetten kérném a bizottságot arra, hogy minél előbb tegyen egy javaslatot az asztalra, ezekkel kapcsolatban. Ezt írásban a biztos asszony felé meg is fogom tenni. Még egy második pont, ami nekem igen fontos szívügyem, a bizottság jogszabályalkotási javaslata, mégpedig, ahogy tudjuk, december 10-én a Kínának a WTO-ba való belépésével kapcsolatos átmeneti időszak lezárul, és ezzel kapcsolatban a parlament elfogadott már állásfoglalást is, de még mindig nem született jogszabályi javaslat arra vonatkozóan, hogy azokat a azokkal a szektorokkal, hogy azokhoz a szektorokhoz hogy viszonyuljunk, amelyek nem tartják be a WTO szabályokat. Ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak szintén nagyon sürgős lenne ezzel kapcsolatos jogszabályt benyújtani, hiszen nekünk is kell egy bizonyos idő arra, hogy megtárgyaljuk azt a javaslatot demokratikus kötelezettségünknek megfelelően, és még lehetőleg december 11-e előtt el is lehessen fogadni majd ezt a jogszabályt. Tehát a, jó, a bizottságnak itt is az a kötelessége, hogy minél gyorsabban javaslatot tegyen az asztalra, úgyhogy ezzel kapcsolatban is egy levelet fogok küldeni a biztos asszonynak és megkérem arra, hogy minél gyorsabban tegyék meg ezt. Aztán emlékeztetnék még arra, hogy hogy Kenya az itt nálunk tett látogatás utáni napon az afrikai partnerségi megállapodást aláírta. Szeptember 20-án tehát a parlament ratifikálta ezt a partnerségi megállapodást. És amennyiben Kenya megfelel a követelményeknek, akkor abból indulhatunk ki, hogy a hat delegált aktus, amelyet a bizottság beterjesztett, okafogyottá fog válni. Nem tudom, hogy a bizottság meg tudja ezt erősíteni, de erősen az a sejtésem, hogy ez így lesz. Gut, um, so dass der Rückzug dieser delegierten Rechtsakte. Igen, hát a delegált aktusok visszavonása. Tehát így meg fog történni. Helmut Scholz szeretne ehhez valamit hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni ezt a ö, bevezetőt Kína piac gazdasági státuszával kapcsolatban, és az afrikai, ketkelt és nyugat-afrikai országokkal kapcsolatos delegált aktusokról. Miért? Először is úgy gondolom, hogy a dec- tized, december 10-i, 11-i határidőt nem nagyon fogjuk tudni hal- tartani, hiszen Pozsonyban a miniszterek találkozója nem abba az irányba vitt el, amelyben a bizottság szeretne mozdulni, és hogyha még ha meg is történik az, hogy október végén megérkezik hozzánk a javaslat, akkor nagyon nehéz lesz megvalósítani úgy, hogy Ugye először kell, hogy legyen időnk a vitára is, valószínűleg időbeli problémákba fogunk ütközni Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatban. A második kérdés tehát, ami a delegált aktusokat illeti, a bizottság az utóbbi ülésen öt delegált aktust nyilvánított vissza vontnak és valószínűleg, hogy ezt így Kenyával kapcsolatban is ugyanígy fog majd eljárni, mint a többi országgal kapcsolatban, tehát ezzel valószínűleg tudunk számolni. Ez szokott lenni a partnerségi megállapodásokkal az eljárás az EU és Afrika között. Sandra Galina kommt heute und ich werde... és Galina is jön, majd velük is lehet beszélni ezekről a kérdésekről. Igen, Helmut Scholz a jelentés utolsó pontját meg, meg is említette, mármint a közleményeim utolsó pontját, hiszen volt Bratislava, volt Spozsonyban egy informális miniszteri találkozó kereskedelmi miniszterek között, és Ott meg, oda meghívtak minket is. Három fő téma témája volt a tárgyalásoknak. Az egyik a különleges kereskedelem védelmi intézkedések a kínai, Kínának a WTO beli státuszával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a tanácson nagyon különböző álláspontokkal találkozunk, hogy mennyire szükségesek ezek a védintézkedések, és taktikai szempontból is fontos átgondolni, hogy mi, mi lesz a pozíciónk. Én úgy gondolom parlamentként, minél előbb, már, már csak az állásfoglalási indítványunk alapján is követelnünk kell, hogy legyen egy jogszabály erről hogy ne akadályozzuk meg a tagállam, ne, és meg kéne, ö, el kéne írni, hogy a tagállamok ne akadályozzák meg, hogy kialakulhasson egy pozíció ezzel kapcsolatban. A második kérdés a TTIP kérdése volt ezen a találkozón. A tagállamok között itt is nagyon nagyok voltak az eltérések. Volt egy olyan tagállam, a, amely úgy értékelte, hogy ha az Obama kormányzat alatt nem tudunk megállapodásra jutni, akkor le kellene átállítani a tárgyalásokat. Vannak mások, akik ezt hasonlóan gondolkodnak, de úgy gondolják, hogy nem kellene leállítani a tárgyalásokat, hanem át kell gondolni, hogy egy új elnökkel esetleg új alapokra kell helyezni a tárgyalásokat. Minden esetre nem nagyon bízott senki abban, hogy egy átfogó megállapodás az Obama kormányzat alatt létre fog tudni jönni. A technikai tárgyalásokat tehát úgy gondolják, hogy folytatni kell, de nem azért, hogy Obama alatt megállapodás szülessen. Ö, valószínűleg a végső ö, fázis fázist nem is fogják elindítani. Ez volt a második téma, a harmadik pedig a CETA a kanadai kereskedelmi miniszter is ott volt, és bemutatta, hogy Kanadának mennyire fontos az, hogy az Európai Uniónak szorosan együttműködő partnere maradjon. Jelenleg 76 különböző megállapodás van, ezen kívül nagyon sok más megállapodás is létezik az Európai Unió és Kanada között, rengeteg eh, aktivitás, nagyon nagy tevékenység folyik, és eh, nyilván a kanadai kormánynak is az az kívánsága, hogy egy megfelelő stratégiai partnerséget folytassunk, és hogy ezt megfelelő formába is öntsük. Én nekem az volt az érzésem, hogy mind a 28 kereskedelmi miniszter kész arra, hogy október 28-án aláírja a megállapodást, hogy aztán azt a parlamentnek tovább küldhessék konzultációs céllal. Van egy-két kisebb fenntartás, voltak olyan tagállamok, amelyek kifejezték a, azt, azt az álláspontot, hogy nincs szükség közös jogi nyilatkozatra, és a megállapodás néhány részének értelmezése egy kicsit még nyitott. Románia és Bulgária fenntartást fejezett ki a vízummentességgel kapcsolatban, román és bolgár állampolgárok vízummentessége kapcsán. Én úgy gondolom, hogy ha a kanadaiaknak világos jelzést adunk arra, hogy hajlandóak vagyunk aláírni a megállapodást, akkor ők e, e, ezért cserében talán majd garantálni fogják a vízummentességet is. Volt még egy vita arról, hogy az előzetes alkalmazásnak milyen köre legyen, Nyilván, amikor majd az Európai Parlament igent mond az egészre, akkor egyelőre úgy néz ki, hogy a megállapodás egy nagy része mm, ezután röviddel alkalmazásra kerülhet, tehát érvénybe léphet, viszont a, a békéltető bíróságok kapcsolatos munkák, illetve jogszabályok is alkalmazhatók lesznek, majd viszont lesznek olyan pénzügyi témák, illetve szellemi tulajdonjogot érintő büntetőjoggal kapcsolatos ügyek, amelyek szintén nem tartoznak majd, illetve nem, nem kerülnek rögtön alkalmazásra. Ezen kívül még lesz néhány technikai uh, eljárás is, amely nem indul be azonnal, de minden esetre annak a megállapodásnak körülbelül a 90% amit mi alá, amit, amire mi rá fogunk bólítani, rögtön ö, ö, érvénybe fog tudni lépni előzetes jelleggel. Nagyon konstruktív volt a hangulat, és ahogy mondtam, és, és október 18-án kell végül dönteniük, és hogyha úgy döntenek, hogy igent mondanak a CETA aláírásáról, akkor ezért cserébe valószínűleg a vízummentesség kérdése is megoldódik, lesz egy közös nyilatkozat az egyezmény aláírásának szándékáról, és arról is, hogy az előzetes alkalmazás mikor és milyen mértékben valósulhat meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt ez a találkozó a kereskedelmi miniszterekkel, és igazából én nagyon régen ismerem a tanácsi ülések atmoszféráját, és úgy gondolom, hogy a szokásoshoz képest valóban konstruktív és pozitív hangulatot tapasztaltam. Ezek voltak az elnöki közlendők. Helmut, Köszönöm szépen. Még a ttip kapcsolatban lenne egy kérdésem. Azt mondta elnök úr, hogy úgy tűnik, hogy a, a felfüggesztés irányába megy majd a dolog, és a társadalmi politikai vita alapján ugye az lenne szerettem a, szerintem a kérdés, hogy hogy a, a tárgyalásra vonatkozó mandátumok, ami, amelyek ugye a, a tagállamok a bizottság felé biztosítottak, illetve hogy a tárgyalásokra struktúrájára, tartalmára vonatkozó egész mandátumot vajon nem kellene megelősíteni. Ugye nyilvánosságra számára is fontos lenne ennek a tisztázása, és talán a parlamentnek kellene e, odahatni, hogy e, ez megtörténjen. Elnök, a monitoring csoportban is volt erről egyébként szó, de ez eléggé bonyolult lenne jogilag, de majd, majd még a csoportban ezt meg fogjuk beszélni. Most Szandának adom meg a szót. A delegált aktusokról beszéltünk Kenya témájában. Szeptember 20-án Kenya ratifikálta az IPÁT, úgyhogy gondolom, hogy a bizottság is kíván reagálni erre, nem? Nem? Köszönöm szépen. Ö Köszönöm szépen, tehát a bizottság vissza fogja vonni ezeket a delegált aktusokat. négyes pont, de mielőtt azt megindítjuk, akkor először egy német társadalmi együttműködési ö, Egyesületnek a tagjait üdvözlöm itt a teremben. Az, a partnerségi megállapodások felügyeletének kérdését nagyon intenzíven követték, és ezért jöttek ide most a mi szakbizottságunk ülésére is. Szeretettel üdvözlöm Önöket! Ja. Sogar die Kommission freut sich. Ja? Még a bizottság is örül. Good. Dann kommen wir Punkt 4. Tehát akkor következzen a negyedik napi rendi pont, a következő év ülés, évi ülések ütemterve. Ezeket a koordinátorok már megtervezték. Ezt mindenki megkapta, csak információs jellegű, tehát ez a pont. Ötödik pont a jelenleg zajló három oldalú tárgyalások állása. Egy ilyen tárgyalás van, mégpedig a konfliktusos ércek, ásványok kérdésének a véglegesítéséről. Annak érdekében, hogy ezeket az ásványokat megfelelő módon juttassák el Európába. Technikai jellegű ülés volt, lesz volt állítólag 27-én, szeptember 27-én, és október 19-én lesz majd a jelentés tárgyalása. Winkler úr a jelentéstevő szeretne hozzászólni? Uh, chairman and dear colleagues, just very brief. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, csak nagyon röviden. Szeretném elmondani a véleményemet, illetve az árnyék jelentéstevő kollégák véleményét szeretném megosztani önökkel. Nagyra értékeltük a titkárság kemény munkáját, erőfeszítéseit, köszönjük szépen. Ugye még nincsen kész, ez az anyag nem zárult le, tehát folytatódik ennek a bonyolult dossziénak a végigvitele, Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők és a koordinátorok munkáját is, ők is nagy erőfeszítéseket tettek. Gondolom, hogy az asszisztenseket tájékoztatják, illetve a szakértőket is a két technikai ülés kapcsán. Tehát tájékoztatják a munkatársakat arról, hogy a politikai megállapodás szellemiségben, szellemiségében lépjünk tovább, és jó kompromisszumok szülessenek, hiszen a politikai frakciók közelítettek egymáshoz, eljött tehát az ideje annak, hogy valóban lezárjuk ezt az anyagot, és megtaláljuk annak végleges formáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, Winkler úr igen, aktív szerepet játszott ön személyesen ebben a feladatban, és egy nagyon kiváló jogalkotási csomag jött létre, amely az Európai Parlament szempontjából is mérföldkövet jelent, hiszen ez egy kötelező jellegű jogszabály, arra vonatkozóan, hogy a konfliktusos ásványokkal meglegyen a megfelelő tisztességes eljárás. Én úgy gondolom, hogy ez egy első lépés afelé, hogy a jövőben ez, ez, az fajta kérdésekre is jobban odafigyeljünk, és jobban ki tudjuk fejezni az ezzel kapcsolatos véleményünket. A globális gazdasági lánc így megerősödik ezzel a jogszabálya. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pont. Ez is kicsit kapcsolódik e, az előzőhöz, ugyanis itt arról lesz szó, hogy az alapvető munkaügyi normákat, a, amelyeket a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO megteremtett, hogy alkalmazzák. Rendszeresen tartunk eszmecserét az ILO-val, különösen azért, mert a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve nézzük a munkaügyi normákat. Ezek rendszeresen feljönnek Kanadával kapcsán is, amíg, ahol még két kulcsfontosságú munkaügyi normának a ratifikálása hátra van, és egyébként is nagyon sok munkánkkal kapcsolatban releváns ez a Banglades Fülöp-szigeti kérdés, ugye, ami most rendkívül aktuális, ezt is érintik az intenzív kereskedelmi tárgyalások, ugye velük is figyelemmel követendők, bár talán a Fülöp-szigeteki fejlemények nem annyira biztatók, de Vietnámmal kapcsolatban is, ugye velük nemrég zártunk le kereskedelmi tárgyalásokat illet, és akkor ezzel kapcsolatban a független szakszervezetek, illetve a szakszervezeti jog kérdése rendkívül fontos ezekben a megállapodásokban, e, rendkívül fontos a megállapodások fenntarthatósága szempontjából. Aztán Dél-Koreával már ö, ö, hosszú évek óta vannak megállapodásaink, de még például náluk sincs, a, illetve nem változott meg a sztrájk tilalomra vonatkozó jogszabály, már pedig ez nem felel meg az ILO normáinak. És a tisztességes munka, az a globális gazdasági láncban szintén olyan kérdés, amely az ILO napirendjén nagyon fontos helyet foglal el, és ez a mi szakbizottságunk számára is fontos kérdés, amit mindig szerettünk amit mindig szívesen tárgyalunk. Korin Vágá asszonyt üdvözlöm ezzel kapcsolatban, aki a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnek a munkahogyi normákkal foglalkozó részét vezeti. Tessék, megadom a szót. Thank you very much, sir. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a meghívást. Köszönöm elnök úrnak, illetve a szakbizottság tagjainak, hogy meghívtak minket az ilo erre az eszmecserére. Örülünk ennek a lehetőségnek, hogy a Nemzetközi a Szervezet nevében beszélhetünk erről a témáról. Engedje meg, hogy megkérdezem először, hogy mennyi időm van? 10-15 perc körülbelül, mondja az elnök. 4 órakor következik a következő napi rendi pontunk. Még jó, hogy megkérdezte. Uh, Gondolom több ország érdekli önöket, de én csak néhány országra szeretnék kitérni. kitérni. Júniusban Genfben egy nemzetközi munkaügyi konferencia volt, az alapján válogattam ki néhány országot, illetve próbáltam arra is azt is figyelembe venni, hogy önök mire kíváncsiak. az ABC sorrendben lesz majd, úgyhogy semmi más jelentősége nincs annak, hogy milyen sorrendben fogom elmondani a az országokról a véleményünket. Nézzük az elsőt, Banglades. Bangladest a júniusi konferencián a normák a normák betartásáról szóló ülésen arra hívták fel, hogy a normákat tartsák be. Ez ismételten megtörtént. A, szak, a szakszervezeti képviselőket továbbra is bántalmazzák, a különböző szabadságokat továbbra is megkortítják szak, szakszervezeteken belül a különböző vitarendezési módok, módokat nem tartják be, a társulási, a, illetve a gyülekezési szabadságot is korlátozzák. A konferencián az ezzel foglalkozó panel aggodalmát fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem tesz a gyülekezési, illetve a csoportolási szabadsággal kapcsolatban komoly lépéseket. 2013-ban egyébként Magladesben született egy új munkaügyi törvény, a különböző exportra szánt tör, exportra szánt termékek létrehozásának területén kell megadni azt a jogot, hogy a dolgozók szakszervezetbe tömörüljenek. Ezt minél gyorsabban meg kell tenni, meg kell valósítani. Áprilisban egy misszió utazott Bangladesbe, a normák megvalósításával foglalkozó bizottság elnöke és alelnöke utazott el oda. Egyébként szerdán és csütörtökön lesz egy parlamenti meghallgatás ott Bangladesben erről a kérdésről, és egy új jogszabályt fognak megvitatni ebben a témában, tehát hogy szakszervezetekhez csatlakozhatnak-e a munkavállalók. Szerintem jó jel az, hogy meghívták az ilo így alkalmunk nyílik majd a közvetlenebb eszmecserére. Arról is szeretnék beszélni, hogy hogy állunk a munkaügyi vizsgálatokra vonatkozó normák betartásával a Rana Plaza baleset után került ez előtérbe. Korábban nagyon nem volt hatékony ez a fajta munkafelügyelet, de most már javuló tendenciáról beszélhetünk, még mindig vannak különböző joghézagok, nem megfelelő a kapacitás, és nem megfelelő a végrehajtás. De mondom, történt előrelépés. Egy komoly technikai segítségnyújtó programunk van, az EU-val szoros együttműködésben hagyjuk ezt végre. Mondom, látható, hogy van előrelépés. A bangladesi munkaügyi törvényt tavaly szeptemberben fogadták el, illetve ez vonatkozik, van egy új jogszabály, amely a különböző munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozik. Nagyon sok ilyen felügyelőt vettek fel, és nagyon sok új munkahelyet alakítottak ki, amelyek, amelyek ahol további ilyen munkaügyi felügyelők, amelyek további munkaügyi felügyelők fognak majd elfoglalni. Most talán gyorsan térjünk át Ecuadorra. Ecuador ügyét azért beszéltük meg, mert a kollektív tárgyalás vonatkozó normákat nem foganasították. Az állami ágazatban dolgozók ezen jogát megvonták. Aztán tavaly decemberben alkotmány módosítás történt, és immár rájuk is vonatkozik, ezt már az állami dolgozók is részt vehetnek kollektív tárgyalásban. In early September this year. Szeptember elején az ILO főigazgatója közbelépett a latin-amerikai és észak-amerikai szakszervezetek szer, szakszervezetek szervezetében kellett fölépni azért, mert a tanári szakszervezeteket megszüntették. A sajton keresztül megkaptuk a miniszter reakcióját a főigazgató fellépésére. Ebben azt mondta el, hogy nem szakszervezetről van szó, hanem egy szociális szervezetről, úgyhogy ezt a dolgot mindenképpen figyelemmel kísérjük majd a jövőben is. that the delegation that came to the conference. A konferenciára ellátogató delegáció, és elég furcsa volt egyébként. Ezt az információt kaptuk tehát a kormánytól, és idén novemberben, decemberben a szakértőink további vizsgálatokat hajtanak még végre. Mondom, az ekodori helyzetet tehát figyelemmel kísérjük. Korea következik. Ön utalt erre, elnök úr, hogy valószínűleg érdekli majd, amit most mondok. Tudván, hogy mi történt a legutóbbi események óta, Idén egyébként nem került sor Koreára, nem tárgyaltuk meg külön Koreát, hanem tavaly tárgyaltuk ezt mond. A diszkrimináció tiltásáról volt szó. Diszkriminációt a, munkanélkül, a munkaügyi piac egyenlőtlenségéből ebben láthatunk. Általában az mondható el, hogy a tanárok alkalmazásakor tapasztalható a diszkrimináció, a kormány lépéseket tett ezen probléma orvoslására, szakértőink a korai kormány információját áttekintették, megvizsgáltuk az új koreai jogszabályokat, a 2015-ös júliusi Genfi tárgyalások óta. A szakértőink decemberben egy megjegyzést tettek arra vonatkozóan, hogy a tanárokat fegyelmi eljárásban, vagy fegyelmi eljárással sújthatják, hogyha politikai tevékenységet folytatnak. Ez a kérdés tehát még orvoslandó. Talán érdekli önöket az is, kicsit kiegészítve, hogy mi volt mindenek az utóélete, hogy az ILO támogatást nyújt a koreai kormánynak az Európai Bizottsággal egyetemben. Azt vizsgáljuk meg, vagy azt segítünk megvizsgálni, hogy a 111-es konventtel kapcsolatban mit nem sikerült megvalósítani. Tehát a megvalósítási, gyakorlati megvalósítási nehézségekben segítünk. Az ILO főigazgatója ismételten megújította azt a megújította azt a aggodalmát, vagy azt a nyilatkozatát, hogy Koreában nem lehet szabadon csatlakozni szakszervezetekhez. Egy nagyon fontos szakszervezet elnökét öt évre zárták börtönbe. Például idén egy másik hasonló eset is történt, a főigazgató tehát nyilatkozatot tett, a múltban is volt már hasonlóra példa, és ezek a problémák sajnos újra felvetődnek. Idén egyébként sztrájk, vagy ezen a héten egyébként sztrájk van Koreában, úgyhogy várjuk a fejleményeket. To, um to Myanmar, perhaps? Nézzük most Myanmar esetét. Myanmart külön nem beszéltük meg a konferencián, de azt hiszem, önöket érdekli ez az ország. There are really three main uh, area of... Három olyan terület van, ahol segítenünk kell Myanmarnak abban, hogy meg tudjon felelni a nemzetközi munkaügyi szabályoknak, az ígéreteinek, vállalásainak. Új munkajogi szabályokra van szükség, azokat az intézményeket kell segíteni, amelyek felelősök a jogszabályok megvalósításáért, illetve a munkaügyi piac szereplőit kell erősíteni Myanmarban. Van ott egy projektünk, ezt a kormány indította el. 2014 ben néhány ország részvételével, Dánia segítségével az ILO is részt vesz ebben, és az EU is csatlakozott idén ehhez a kezdeményezéshez. Az Európai Bizottság is részt vesz tehát ebben. Ezen a héten a második konferenciát rendezték az érintett felek részvételével a munkaügyi törvények reformjáról, illetve az intézményi háttér kiépítéséről volt szó. Önök számára talán az a legfontosabb, hogy folyik tehát az új munkaügyi jogszabály kidolgozása, és ebben segít a nemzetközi közösség. Bizonyos előrelépést tapasztaltunk, de még sok mindent ki kell javítani. Mondom, meg kell reformálni a munkahogyi jogszabályokat, és ez a munka elkezdődött. Tudom, hogy az idő múlik, Úgyhogy a Fülöp-szigetekről csak néhány szót fogok szólni. És utána a Global Supply Chainről fogok beszélni. Nézzük a Fülöp-szigeteket. Fülök, a Fülöp-szigetekről külön is. A Fülöp-szigeteket külön is megbeszéltük a 87-es egyezmény megvalósításával kapcsolatban. Valamennyit fejlődött az a nemzeti intézmény, amely az emberi jogsértéseket és a szakszervezeti jogok sérülését vizsgálja, de a szakszervezetek elleni erőszak kivizsgálásának folyamata még eléggé gyenge lábakon áll, és administratív problémák is vannak. A konferencia szakértőinek bizottsága ajánlásokat tett, Például a szakszervezeti vezetők elleni gyilkosságok vagy más erőszakos tevékenységek kivizsgálását szorgalmazzuk, illetve egy ajánló, missziót is javasol. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, és ez jó hír, hogy azóta kapcsolatot alakítottunk ki a kormányjal, és Valószínűleg jövő év elején lesz is egy misszió, egy ajánló misszió a Fülöp-szigetekre, és ezen várhatóan meg tudjuk beszélni a munkaügyi kérdéseket, problémákat. Mondom, kapcsolat, alakít, kapcsolat alakult ki a Fülöp-szigeteki kormány és az ILO között, remélem pozitívan és gyorsan meg tudjuk oldani a problémákat, és pozitívan reagálnak majd az ajánlásunkra. Global Supply Chain ez az utolsó téma. Ezzel kapcsolatban rendkívül bonyolult és hosszadalmas vita folyt júniusban a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián. A méltányos munka volt konkrétan a fókuszpont a globális ellátó láncban. Nagy nehezen sikerült valamiféle konklúziót kialakítani, Ebben azt hangsúlyoztuk, hogy az ellátási lánc láncok rendkívül sokfélék, nagyban hozzájárulnak a foglalkoztatási viszonyokhoz a világban, és rendkívül fontos az, hogy a méltányos munka és ezen ellátási láncok viszonya hogyan alakul. A következtetések ajánlásokat is tartalmaznak, ezeket az ajánlásokat kéne a kormányoknak, a cégeknek és a szociális partnereknek együttesen megvalósítania. A 22-es, 23-as és 25-ös bekezdésben konkrétan foglalkozunk azzal, hogy az International Labour Office mit tehet azért, hogy ezt nyomon kövesse. Nem olvasom fel most a 23 bekezdé, 23-as bekezdést, de ha veszik a fáradtságot, akkor látható, hogy az ILO nagyon sok dolgot kell, hogy vizsgáljon, nyomon kövessem, A mi feladatunk is, hogy ez a következtetés megvalósuljon. Az ilo összes szaktudását, tapasztalatát hálózatát, kapacitását, és szervezési képességét ladba kell vetnie, hogy ez megvalósuljon. Öt tengét határoztunk egyébként meg, a ismeretterjesztés, kapacitásépítés az összes szereplő esetében, a harmadik, ez talán érdekes szám az önök számára, ez a méltányos munka mellett érvelő rendszer kidolgozása, illetve a, ide tartozik például a kollektív, a kollektív tárgyalási készség, a negyedik, hogyan segítsünk a tagállamoknak, az ötödik pedig a partnerség, hiszen egyedül soha senki nem tudja, ne, ne, nem, nem tud egy ilyen rendszert megvalósítani. Nagyon fontos tehát az együttműködés a különböző szereplők között világszerte. Ezt a cselekvési tervet novemberben fogja megtárgyalni a kormányzó szervünk. Meglátjuk, hogy ott milyen döntések születnek, illetve hogy milyen utasításokat ad majd ez a kormányzó szerv a, többi, a testület többi részének, de az az elképzelésünk, hogy megpróbáljuk kicsit nagyobb megpróbáljuk egy kicsit nagyobb bevet, erőbevetése, vagy erő kifejezéssel ezt megoldani. Köszönöm. Most a képviselő következnek, mindenkinek két perce van. Minnyi asszony az első. Dank u wel, voorzitter. En uh, dank u wel, mevrouw Varga. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért az összefoglalóért. Örülök annak, hogy megemlített jó pár országot, de vannak még olyan országok, amelyek nehézségekbe ütköznek ezen kérdésekben, ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi szerződés mindenképpen ösztönzi azt, hogy az országok ezt aláírják, de sajnos nem veszi rá azokat az országokat, akik még nem ratifikálták a, az ilyen emberi jogokkal kapcsolatos szerződéseket. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye a kiegészítő jegyzőkönyv kapcsán. Gondolok itt konkrétan a munkakörülményekre. Hogyha jól tudom, akkor ez a jegyzőkönyv ez nem kötelező érvényű, tehát mi az ön álláspontja? Köszönöm. Um. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch herzlich bedanken. Köszönöm szépen. Zwar kurz, aber doch. Köszönöm szépen ezt a röviden nagyon érdekes bemutatását a helyzetnek. Szeretném megkérdezni a jelenleg Genfen folyó ENSZ egyezménnyel kapcsolatban, ami arról szól, hogy a vállalkozásoknak milyen felelősségük kell, hogy legyen az emberi jogok, emberi jogok betartásával kapcsolatban. Mi tartozik ide, hogy az, az ILO részt vesz-e ezekben a tárgyalásokban, és gondoskodik-e arról, hogy az ILO szabályz, szabályai ott is érvényesülnek, hiszen például a kollektív tárgyalással kapcsolatos jogok nagyon fontosak ezeket minden megállapodásban biztosítani kell. És még az a kérdésem, hogy hogy érjük el, hogy kötelező érvényű legyen a megállapodás. És azon azon kívül szeretném tudni, hogy a méreható ellenőrzés vajon hogy fog megvalósulni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is köszönöm szépen a beszámolót. Három rövid kérdéssel fordulnék önhöz, hogyha megengedi. Először is a kereskedelmi politika kapcsán tudjuk, hogy a, van egy fenntartható fejlődési megállapodás, a kereskedelmi megállapodásokban, ezt, ezt nagyon fontosnak tartottuk. Ön szerint ez számít a munkakörülmények betartása, betartására nézve, hiszen vannak arra vonatkozó vizsgálatok, mi szerint nem, semmilyen hatással nincsenek ezek. Tehát jó lenne, hogyha valamilyen értékelést mondaná erről. Aztán Korea kapcsán osztom azt, ami elhangzott, a munkajogok bizony nagy mértékben sérülnek, és ezeknek a szerepe egyre rosszabb. A 98-as egyezményt nem ratifikálta Korea. Önök hogyan értékelik a koreai helyzetet, illetve mennyiben lehet rávenni ezt az országot a ratifikálásra? És végül a 90-es 90-es évek óta azt látjuk, hogy Török, Törökországban a gyermekmunkával kapcsolatos helyzet szépen lassan javul, de még mindig mindig nagyon sok gyermeket alkalmaznak a munkaerőpiacon. Nem tudom, hogy erre odafigyelnek-e, illetve beszélnek-e a török hatóságokkal erről. Köszönöm szépen, Sánchez kolléga. Gracias, presidente. Mis preguntas... Köszönöm szépen. Természetesen az Európai Unió kereskedelmi politikája szeretnék rákérdezni, különösen a CETA megállapodásra Kanadával. Ennek kapcsán kérdezem a következőt. Eléggé kötelező érvényű-e az ebben szereplő záradék, illetve mi a helyzet a büntetésre vonatkozó mechanizmusokkal, illetve a kereskedelmi és beruházási mechanizmusok, illetve megállapodások adnak legjobb teret az ilyen záradékok bevezetésére? Látjuk, hogy hogy mennek a dolgok a WTO-ban. Szeretném tudni, hogy a CETA ellenőrzési hatóságok hogyan járnak el. Köszönöm. Ja, ist auch schon Részben már említették a kérdésemet, de én is korával szeretnék foglalkozni, hiszen ott a helyzet romlott annak ellenére, hogy ugye már öt éve létezik a kereskedelmi megállapodás, ami Koreát is kötezi, kötelezi arra, hogy az alapvető ILO normákat betarts betartsák és ratifikálják. Úgy önöket az Európai Unió megfelelőképpen támogatja a, abban, hogy önök nyomást tudjanak gyakorolni Koreára, és mit tudnak tenni egy ilyen esetben, amikor egy kereskedelmi megállapodásban nem valósulnak meg a követelmények. A bizottság tehát önöket megfelelőképpen támogatja? Önök tudnak a koreai kormányra megfelelő nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Forenza asszony. Frau Forenza. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az ILO képviseletében itt lévő kollégának. Köszönöm ezt a beszámolót. Mielőtt föltennék egy kérdést, hadd mondjam el azt, hogy július 5-én az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, aminek én voltam a jelentéstevője, és ennek a célja az, hogy a fenntartató fejlődésben nagyobb segítséget adjon és a kereskedelmi megállapodások során a munkavállalók jogait is jobban kell védeni, illetve a, leg, a nyolc legfőbb egyezmény és a négy prioritást jelentő egyezmény esetében a hatékonyabb megvalósítást szeretnénk elérni. Ami a Global Supply Chains témáját illeti, ezt tudom erről elmondani, és fontosnak tartom, hogy eh, védjük a munkavállalókat, illetve nagyon fontosnak tartom az együttműködést az ilo A kollégák föltettek már egy kérdést a CETA-val kapcsolatban is, illetve az EU-Szingapúr megalapodással kapcsolatban is. Nos, fontosnak tartom, hogy a munkaügyi normákat fenntartsuk, az értelmetlen, hogy ne azt gondolom, hogy logikusan kell látnunk a dolgokat, tehát mit kapcsolunk össze mivel, az ILO megállapodást összekötjük-e a kettőnk között, tehát az EU és a Szingapur között kötött megállapodás. Nézzük a törökországi helyzetet, ott a gyermekmunka továbbra is olyan téma, ami mindenképpen meg kell beszélni, nem lehet ezt ignorálnunk. Aztán pedig Banglades esetében örülök annak, hogy az ILO ennyire ennyire erőteljesen vállalja a szerepét. Utolsó kérdés, köszönöm, én is szeretném megköszönni ezt a kiváló bemutatást, illetve köszönöm az ilo létét és munkáját. Két kérdést szeretnék föltenni. Az első kérdés az lenne, hogy hova helyezzük a hangsúlyt? Amikor új kereskedelmi megalapodásokat kötünk, akkor egyre nagyobb hangsúlyt kap, kapnak a munkavállalói jogok, illetve a fenntartható fejlődés. A kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor egy ország aláír egy, egyezmény, egy egyezményt, aztán olyan munkaügyi jogszabályokat hoz, amelyek nem felelnek meg az egyezmény szellemének. Például Spanyolországban ez történt, gyakorlatilag teljesen megtűnt most az új munkaügyi jogszabálya a kollektív tárgyalás lehetősége. Aztán Fülöp-szigetek. Nem sokára kezdődik a tárgyalási folyamat, és jó lenne, ha itt a, parlament, ha itt a parlamentben részletes információnk lenne arra, hogy pontosan mi is a helyzet, és honnan tud, hogyan tudjuk még javítani ezt a megállapodást. Köszönöm. Önök? Szandra, három perc vagy, vagy a bizottság. Mit tesz a bizottság azért, hogy Dél-Koreában és máshol jobban megvalósuljanak ezek a normák? Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai ülésre. A bizottságnak van egy vezető szolgálata, a DJ Ambra, együttműködik az ILO-val. A DG Trade jó pár megállapodást kötött az említett országokkal, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy közvetlenül együttműködhetünk az ILO-val. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy nyilvánosan köszönetet mondjak a munkájukért. Mindannyian aggodalmunknak adunk hangot az elhangzottak kapcsán, úgyhogy nagyon röviden szeretnék csak reagálni erre. Ami Bangladest illeti, nem a kompakt szempontjából, hanem a GSP oldaláról közelítjük meg ezt a kérdést. Koreával is megpróbálunk együttműködni. Ők elfogadták, hogy az ILO és a tárgyaló asztalnál üljön, különben egyébként nem engedték volna be az árót a terembe. Aztán ami a többi országot illeti, milyen már például itt is az EU közvetlen részvétele részvételének, részvételét az ilo köszönhetjük. Így gondolok például a koreai egy-egy-egy egyezményre. Tehát folyamatban van a munka más területeken is. Nem szeretnék mm, az általános dolgokat hangoztatni. Amit viszont hangsúlyozni kívánnék, ez a döntés az Európai Unió részéről. Tehát nem uh, az volt a célunk, hogy az európai standardokat karoljuk föl, hanem a kereskedelmi politika révén az ILO-t kívántuk támogatni. Igen, néha meg kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet Európában, a munkaerőpiacon. Folyamatosan ezt hangozhatom a DJ Ample kollégáknak is. Nagyon hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy meghívták most ide az állót, és lehetőséget kap arra, hogy elmondja a véleményét, hiszen nagyon fontos, hogy az önök partnerei lássák, hogy mennyi, milyen érdeklődés övezi az egyes kérdéseket. Köszönöm szépen Ferenc asszonynak az állásfoglalást, ezt mindenképpen föl fogjuk használni. Megint asszonynak is hálával tartozom, hiszen az állásfoglalás azt jelenti a külső partnerek számára, hogy az ilyen kérdésekre odafigyelünk, azaz szemmel tartjuk a munkajogot. Aztán nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a megvalósulás megerősödjön, tehát tiszteletben tartsák a munkajogokat azon országokban, ahol megállapodást írtunk alá. De végül szeretnék figyelmeztetni mindenkit arra, hogy a kereskedelem nem az egyetlen megoldás, és nem az egyetlen politika, ezért nagyon fontos a külügyi szolgált hiszen itt emberi jogokról beszélünk, ter- természetesen emellett ugye a munkajogról is. Köszönöm szépen, hogy az elnök Rága következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon sok jó kérdést kaptunk, köszönöm. E, nagyon izgalmas ez az eszmecsere, és nagyon hálás vagyok azért, hogy részt vehetek a mai megbeszélésen. Jó pár kérdést kaptunk ugyanarra a témára vonatkozóan. Szabadkereskedelmi megállapodásokban a munka e, jog, illetve a munkakörülmények helyzete. Nos, az ILO részéről azt e, mondhatjuk, hogy három dologra hívnám föl a figyelmet. Egyrészt a különböző kereskedelmi megállapodások munkajogi záradéka, illetve a nemzetközi munka szabványok fontolóra vétele. Az ILO odafigyel arra, hogy a, amikor a kereskedelmi megállapodások életbe lépnek, akkor az állót Mm, és az ILO ellenőrzési rendszert ne információforrásként használják, tehát ne csak arra figyeljenek oda, hogy információt kapjanak tőlünk. Számunkra nagyon fontos, hogy ezek a kereskedelmi megállapodások valós eszközök legyenek, és használjuk az ILO ellenőrzési rendszerét arra vonatkozó, hogy megnézzük, megvalósultak-e tehát a, körül, a feltételek, vagy sem. Aztán, hogy eléggé kötelező érvényűek ezek a megállapodások, és mi a helyzet a büntetésekkel, a bírságokkal. Nos, ezen kérdésekben igazából nem nyilatkoznék az ILO nevében. Valóban a szabadkereskedelmi megállapodások gyakran lehetővé teszik azt, hogy a nemzetközi munka körülményeket betartsák ezek az országok. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy nagyon érdekes löketet adnak ezek a megállapodások, de ez nem elegendő. Nagyon fontos, hogy, ele, hogy megfelelő legyen az együttműködés a tagállamok, illetve az adott ország között, és az adott ország hajlandóságot mutasson a javulásra. Vietnám esetében több mint egy évtizede azzal foglalkozunk, hogy megfelelő alapvető munkajogi szabványoknak eleget tegyenek, illetve segítünk az átmeneti időszakban, próbáljuk bevonni a szociális partnereket. Strukturális változások ezek, ehhez pedig időre van szükség, az idő a lényeg a konstruktív együttműködés nagyon fontos, és itt nem szeretnék kalapot lengetni, és egymásnak köszönetet mondani, de tényleg nagyon fontos, hogy a, a bizottság részéről is ö, támogatást kapjunk, és hogy ennek mi a hatása? Hát ez elég nehéz kérdés. A nagyon nehéz bizonyítékot szolgáltatni. Bizonyos programok esetében erőfeszítést teszünk arra, hogy tudományos módon mérjük a munkánk hatását. Lehet, hogy érdekli önöket az, hogy novemberben pontosan a szabadkereskedelmi megállapodásokról és a munkakörülményekre vonatkozó szabványokról születik majd egy anyag, és megvizsgáljuk, hogy a különböző mechanizmusok érvénybe lépnek-e, megvalósítja őket, vagy sem. De valóban nagyon fontos, hogy a hatást, az eredményt értékeljük, és végül azt hiszem, az a legfontosabb számunkra, hogy lehetőség nyílik arra, hogy egy országban a munkajogi körülményeket, a munkakörülményeket javítani tudjuk, és gyakran ilyen lassú az előre menetel, de az is jobb, mint a semmi. Ami pedig az ILO szerepét illeti, az emberi jogok, illetve az üzleti kérdések témájában. Nos, folyamatos párbeszédet folytatunk a kollégákkal, és valóban ez egy nem kötelező érvényű eszköz. Nagyon gyakran itt is az a lényeg, hogy nagyobb teret sikerül létrehozni, például a munkaügyi szabványok javítása érdekében. Nézzük, hogy a, hogyan választjuk ki az országokat. Nos, van egy kritériumlista, és a konferencia két alelnöke ebből választ, abból a 24 országból, akik a listán szerepelnek. Megvizsgáljuk, hogy mennyire súlyos a egyezmények megsértése, milyen régóta áll fenn a megfelelés hiánya, és így tovább. Tehát nagyon sok kritériumot alkalmazunk, és végül a bizottság jóvá hagyja a jelölteket. Korea, hogy folytatunk-e párbeszédet az új ratifikáció kapcsán. Nos, van párbeszéd, de jelenleg az új eszközök ratifikálásáról még konkrétan nincs szó. Ugyanez vonatkozik a 98-as egyezményre, ami pedig Törökországot illeti. Igen, valóban a gyermekmunka visszaszorulóban van, és technikai segítséget nyújtunk ennek az országnak, de igazuk van, teljes mértékben a menekültügyi válság kapcsán nagyon sok gyermek érkezett Törökországba, és ők a gyermek munkába bocsátkoznak. Az ILO egy óriási programot indított útjára, megpróbálja megoldani a gyermek munka problémáját, a menekültügyi válság kapcsán kialakult problémát. Fontos tehát a technikai támogatás, hogy ne veszítsünk el mindent, amit eddig Törökország már helyre tett a gyermekmunka kapcsán. És végül a Fülöp-szigetek konkrét kérdést kaptam. A parlament elé kerültek bizonyos törvénytermezetek, amelyek nem mentek át. Azonban a hatóságok a következő jogalkotási ciklusban is napirenden tartják ezeket a kérdéseket, és ahogy elmondtam, a következő év elején lesz egy látogatás, ezt a kormány jóvá, jóvá hagyta, illetve a technikai együttműködést is megerősítjük a DigiTrade-del karöltve, melynek célja az, hogy támogatást nyújtsunk az intézményeknek, és a szociális párbeszédet előre mozdítsuk, valamint a konfliktusokat megoldani próbáljuk. Tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy ezzel végére is értem a kérdések hosszú listájának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vága asszony, nagyon érdekes volt. Azt hiszem, továbbra is megmarad majd a kapcsolat közöttünk. és azt hiszem mindannyiunk érdeke az, hogy a munkavállalók számára megerősítenek a munkaügyi normák. Köszönöm. Köszönöm szépen. A hetedik pont jön, az első szavazási kör, illetve az első téma, amiről szavazunk, a Kolumbia és Peru, valamint az Európai Unió közötti megállapodással kapcsolatos védzáradékról szól ez a szavazás, illetve ez a anyag. Frau de Sarnes ist Berichterstatter. De asszony a jelentés előadója. A végszavazáshoz szükség lesz majd a szavazókártyákra, úgyhogy most eh, először is egy, csinálunk egy tesztet, tesztszavazást. Megnyitom a szavazást. Okay, die Abstimmung. Rendben, lezárom a szavazást. Minden rendben van. A frakciók, a jelenlevők számának megfelelő arányban vannak itt, és úgy is szavaztak. Tehát hetes pont, védzáradék a banánkereskedelmel kapcsolatban, Kolumbia, Peru egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ket módosító második része mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük le. 20-as módosító, második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Good. Änderungsantrag ähm, 3. Hármas módosító. Änderungsantrag 3. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. False, false. Compromise false. Compromise false. Kompromisszänderungsantrag 4. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Harmincötös módosító második rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Hivatkozások. Tízes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. tizenegyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. tizennégyes mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosítom mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük le, jó, 16-os módosító, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le ezt is. 15-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum egy szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a bizottság javaslatáról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most elektronikusan szavazunk a módosított jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. A jelentéstevő szeretne szólni, tessék megadom a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Szeretném, hogyha a tanácssal ismételten elindulna a három oldalú egyeztetés. Nagyon jó, hogy ilyen erőteljes lett a végeredmény, így most már sokkal jobban fogunk tudni, sokkal jobb sokkal jobb tárgyalási pozíciót fogunk tudni kialakítani, tehát igen, szavazzuk meg, hogy folytatjuk a háromoldalú tárgyalást, egyeztetést. Also der Antrag ist gestellt, sofort. Tehát az a javaslat, hogy azonnal kezdjük meg a háromoldalú tárgyalásokat, a mandátumról is éppen most döntöttünk, és a tárgyaló csapatot össze fogjuk állítani. Én leszek az elnöke, de Szárnyez asszony lesz az előadó, és Mátó, Mojza, Szaradiel, Keller, Solc és Borelli kollégák lesznek az árnyék előadók képviseletében, valamint még egy plusz képviselő, hogyha van vállalkozó kiszavaz erre, illetve elektronikusan szavazunk ennek a bizottságnak az összetételéről, tárgyaló csapatnak az összetételéről. Megnyitom a szavazást. Und die Abstimmung ist... Lezárom a szavazást. Majdnem egyhangulag. Megszavaztuk tehát ezt az összetételt, Jót kívánunk, minden jót kívánunk de Szárnez asszonynak a tárgyalásokhoz. Következő napi rendi pontunk a nyolcas. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmi elleni cselekvési terv. Először egyes kompromisszum. Mellette ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egy szóbeli módosító a jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadva. kilences módosító mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 1B kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 11-es mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, én azt hiszem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan biztonság kedvéért. 21-es módosító, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Igen, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 25-ös mellette? Ellene? Tartózkodás? elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan. Én úgy láttam, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. 29-es módosító. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor a módosított állásfoglalási indítvány egészéről szavazunk. Most elektronikusan megnyitom a szavazást. Abstimmung ist. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk ezt a dokumentumot is. Emmának szeretettel gratulálunk. Következő napi rendi pontunk a 9-es. Egy információcsere mechanizmus léte, létrehozásáról szóló jelentés lesz az energia területén Bencen úré. Először a harmadik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, ez mellette volt? 41-est elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44 mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőrizzük le. 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5 három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg ezt, ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 67 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 68 mellette. Elnézést, elnök úr, lehetnénk, lehetne blogban szavazni 68-tól 76-ig? 86, 68, 68-tól 67-ig. Tehát a 68-astól a 76-osig javasolja a kolléga, hogy blogban szavazzuk. Ha nincs ellenvetése, akkor blogban szavazunk most 68-astól a 76-osig. Mellette, ellene, tartózkodás. Mindegy, mindegyiket elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva a 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 78 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le. 78-as módosító elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva blogban szavazzunk a 9-től a 12-esig, ha nincs ellenvetés. Nincs ellenvetés. 9-től 12-ig mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most jön a 26-os két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elf- elutasítottuk. Második rész. ellen- mellette? Ellene? tartózkodás, ezt elfogadtuk. 27, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most a módosított véleményről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen a szavazásnak ezzel mai napra vége. Aki most szeretné elhagyni a termet, nagyon szépen kérem, hogy minél minél csöndesebben tegye azt. Punkt 10 Bericht. A tizedik napi rendi pont a nyomon követést végző csoportok tevékenységeiről szól, az ut- legutóbbi ülés óta végzett tevékenységről van szó. Kérem, hogy maradjanak csendben. Gab's zwei, eine zu den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Az egyik nyomon követendő dolog az, az USA-val folytatandó tárgyalások. Én nem voltam magam ott, de a nyomon követés végző csoportok nevében Maritje talán tud valamit mondani. Maritza like Maritje, szeretnél beszámolni? Nem. Sorry, I was still distracted by everybody. Elnézést, nem figyeltem oda. A kérdés pedig az, hogy a monitoring csoportra vonatkozóan szeretnék-e valamit elmondani. Nos, azt hiszem, hogy megfelelő ütemben haladunk előre, gyümölcsöző eszmecserét tartottunk a TT fő tárgyalójával, aktív részvételnek örventünk. Azt hiszem, hogy ennyiről számolhatok be egyelőre. Ez a monitoring csoport majd tisztáz bizonyos még fennmaradó kérdéseket. Remélem, hogy továbbra is konstruktív lesz a folyamat. Köszönöm. Azt hiszem, hogy október elején kerül majd sor a következő monitoring csoportra. Tíze. Szeptember 7-én volt egy nyomonkövetési csoport. Kína úr volt a fő tárgyaló partnerünk. Azt hiszem, hogy semmi izgalmas hírrel nem számoltak. Ezek voltak a monitoring csoportok, ezzel megérkeztünk a 11-es napi rendi ponthoz, amely egy jelentés, egy közös küldöttség tevékenységéről az INTA és a Fejlesztési Bizottság egy UNCTAD konferencián vett részt Nairobiban, 2016. július 18 és 22-e között. Két vonalon folyt a konferencia. Az egyik az UNCTAD új mandátumáról szóló tárgyalás volt, különösen az eladósodási problematikáról szóló a tanulmányok témája terült fel, merült fel itt, illetve hogy hogy lehet megerősíteni a politikai súlyát az UNCTAD-nak és természetesen közvetetten részt vettünk ebbe a vitában, ugyanis a bizottsággal egyeztettünk előzetesen. Másodszor pedig volt ezzel párhuzamosan egy sor más rendezvény is, amely külön-külön a világkereskedelemnek egyes aspektusait kezelték. Különösen a a világ, a befektetés, beruházási világfórummal kapcsolatos rendezvényen részt, vettünk részt aktívan, itt néhányan beszédet is tudtunk tartani, illetve nagyon érdekesnek tartom azt is, hogy a kanadaiakkal együtt működve bemutattuk azt az új beruházási rendszert, amit kialakítottunk, és erre nagyon sok pozitív reagálást kaptunk a, a különböző résztvevőktől, tehát egy úgynevezett befektetési bírósági rendszert vezetünk a kanadaiakkal előtt, és kanadakiakkal együtt, és különösen arra vonatkozóan kaptunk eh, kérdéseket, hogy, a, hogy, tudjuk, hogy tudjuk a kapacitást eh, biztosítani, hogy hogy fizetjük a, eh, az itt dolgozó bírókat, stb. stb. Aztán a kenyaiakkal is folytattunk ugyanez alkalommal tárgyalásokat, többek között az a partnerség és együttműködési megállapodás meg, eh, aláírásának köszönhetően ugye ö, ö, lehetővé vált az, hogy ezt a megállapodást aztán a parlament is ratifikálni tudja, tudta. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor a 12-es napi rendi pont következik. A Jordán Romániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról. Emmanuel Maurelli a szó. Tessék. Merci, monsieur le, le président. Bon, on a déjà eu... Köszönöm szépen, elnök úr. Ezen témával kapcsolatban, tehát Jordánia témájával kapcsolatban az előző ülésünkön már volt egy nagyon elműjült vita, és azt hiszem, hogy megegyeztünk egyrészt a diagnózisban, másrészt a megoldásban, hogy lehet a problémákat megoldani. A származási szabályokat rugalmasan kell kezelni, illetve makrofinanszírozási segélyt kell gyorsan odaítélni Jordániának, és ennek egy nagy összegnek kell lennie. A tanács és a bizottság sikerül, sikeresen eh, elérte azt, hogy az új prioritásokat eh, megállapította Európa és Jordánia kapcsolatában, illetve valószínűleg a közeljövőben elindulnak a szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások. Jó lenne, hogyha Jordani esetében is olyan progresszív és aszimmetrikus lenne ez az előrelépés, mint Tunézia esetében. Ebben a jelentésben hét technikai jellegű módosításról mondom ki a véleményem, ezek a bizottság módosítói. Eléggé szakmai jellegű ez a dolog, Valószínűleg azért nincsenek itt tömegek, de a lényeg az, hogy sikerült megállapítani, és a, lényeg, és a lényeghez tartozik az is, hogy Jordániával kapcsolatban nagyon fontos a gyors, határozott fellépés, támogatás Jordániának, és rugalmasan kell kezelni a bizottságnak ezt a kérdést. A Költségvetési Bizottság a következő napokban fog erről dönteni, és remélem, hogy ugyanúgy gondolkodnak majd, ahogy mi. Olyan segítséget kell nyújtani Jordániának, amely 2016-2017-re kielégíti a szükségletéket. Nézzük az összeget, miről lenne szó. Sok kollégával egyeztettem, de az álmáni, az álmáni hatóságokkal is, és 350 millió lenne az egyeztetéseim alapján a megfelelő összeg. Örülnék neki, hogyha az árnyékelentés tevők is ebbe bele tudnának egyezni. Ez egy növekedés, tehát egy magasabb összeg, mint az eredeti. Az EU-nak van annyi költségvetési mozgástere, hogy ezt meg tudja tenni. Egyébként az Európai Unió eddig a londoni, eddig elegetett ígéreteinek is jó lenne, hogyha ez a londoni konferencián tett ígéretükre is vonatkozna örömmel hallgatom majd a kollégáim véleményét, de ugyanúgy, ahogy a diagnózisban megegyeztünk, remélem, hogy egyetértünk majd a mostani javaslataim ügyében is. Köszönöm. Dankeschön, Emmanuel. Köszönöm szépen, Emmanuel. Az árnyék előadók közül nincs, kint, nincs itt senki, de Dániel szeretne szót kapni. Köszönöm. Az EPP nevében, Csiku kolléga nevében szólok, aki nem tudott eljönni. Nagyon várjuk ennek a tervezetnek a beadását, és az EPP szeretne aktívan részt venni ebben, hiszen szeretnénk ezt a régiót minél inkább stabilizálni. Tudjuk, hogy Jordánia milyen nagy terhet vállal a menekült válságban, és ezt úgy gondoljuk, hogy Európának segítenie kell. Szárnész kolléga. Merci, euh, merci, monsieur. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is köszönöm a Morelnek a munkáját Valóban mindannyian tudjuk, hogy milyen kihívások előtt áll Jordánia, ugye ott vannak a menekültek, a, a turizmus hiánya, és így tovább. Ö, regionális kontextusban pedig különösen nehéz a helyzet az alepői bombázások miatt, tehát valóban nem kell pessimistának lenni, kimondhatjuk, hogy itt sürgősségi helyzet, vészhelyzet telt elő, ahogyan az állásfoglalás író is elmondta, nagyon jó lenne, hogyha a bizottság eleget tenne a kötelezettségvállalásainak, hiszen Tunézia esetében is ilyen bizonytalanságot láttunk. Jó lenne, hogyha gyorsabban, hatékonyabban tudnánk följárni, telje, eljárni. Teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt, és erre vonatkozóan fogok benyújtani javaslatokat. Megfelelő, megfelelő összeggel kell támogatni a Jordániát ahhoz, hogy segíthessünk a, ezen a helyzeten. Köszönöm, Köszönöm szépen, Helmut szó. Köszönöm szépen. Én is a frakciónk árnyék előadója nevében szeretnék szólni. Természetesen mi is szeretnénk kijelenteni, hogy a szíriai háború fényében, polgárháború fényében és a menekült válság fényében mennyire nehéz Jordánia helyzete, és hogy milyen súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár ez a helyzet Jordániában. Az árnyékjelentéstevőnek az a véleménye, hogy Jordániának mindenképpen meg kell adnunk a szükséges támogatást, és ugyanakkor nagyon fontos átgondolnunk azt, hogy ez a makrofinanszírozási támogatás hogy működik, és hogy az ilyen kélezett helyzetekben valóban ennek az eszköznek a célzott hatása megvalósul-e. A 2 per 1-es cikknek megfelelően szeretnénk, hogyha az emberi jogok tiszteletben tartását ide hozzákötnénk a támogatáshoz, illetve azon dolgoznánk, hogy az ottani emberi jogsértések csökkenjenek. Ugye azt tudjuk, hogy a királyt kritizáló ö, sajtót elhallgattatják, nincs sajtószabadság, és tudjuk, hogy a menekült helyzet ezt hogy rontja tovább, de minden esetre az ottani társadalmi helyzetet is egy kicsit kezelnünk kell, és ennek a fényében fogunk majd módosítókat is benyújtani a jelentéshez. Köszönöm szépen, az eszér nevében Szarelli úr a szó. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szent Lunes kolléga nevében beszélek most, sajnos nem tudott itt lenni a mai ülésen. Amit mondani kívánt, az pedig a következő. A frakció elismeri a Jordán király erőfeszítéseit a menekültügy kapcsán, tehát a szíriai menekültek befogadása kapcsán. Teljesen egyértelműen látjuk az ezzel kapcsolatos kihívásokat. Támogatjuk tehát a javaslatot a makrofinanciális támogatás nyújtása kapcsán, és ezt feltételhez kötnénk, hogy megfelelően alkalmazza a kedvezményezett ország ezeket az alapokat. Lunasz úr elmondta, hogy a jelentéstevő megkereste őt, feltéve azt a kérdést, hogy társ alá írója lenne-e egy módosítónak, amely 200-ról 350 millió euróra emelné az összeg, folyósított összeget. Ezt jelenleg nem kívánjuk aláírni, vagy, de mindenképpen fontolóra vesszük, végig gondoljuk ennek a lehetőségét. Várjuk a bizottsági szolgálat tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen finanszírozási igények vannak, és ennek fényében fogjuk majd eldönteni a végleges, meghozni a végleges döntést. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Say something on Jordan, please. Jordánia témánk. Uh, dear um, Mr. Chairman, uh... Tisztelt elnök úr! Mivel uh, nagyon nagyot ugrottunk a napirendben. Azt hiszem, hogy még nem ért ide a kollégánk sajnos, de figyelembe vettük az önök megjegyzéseit, az elmondatokat, és ennek megfelelően visszajelzést adunk hogy Köszönöm. As always. Um, Emmanuel. Emmanuel. Hát minden nem fogtam fel, de mindegy. Egyszer majd biztos sor kerül a bizottsággal a vitára. Azért megköszönöm a kollégák kérdése is úr azt mondta, hogy jobban meg kéne vitatni ez ilyen típusú makrofinanszírozási segélyeket. Köszönöm a kollégáknak, akik támogatták a segítség mértékét, nem csak azért, nem csak az emelés kedvére emelünk, hanem azért, mert nagyok a szükségletek. Jordániának nagyon komoly nehézségekkel kellett szembenéznie, az, hogyha az Európai Unió a régió a régió országainak segítségét ígért, akkor ezt meg is kell valósítani. Köszönöm ezt a vitát, nagyon jó minőségű volt, és majd meghallgatjuk a bizottságot, hogyha sikerül megvalósítani a vitát. Köszönöm, Ferran úr. Ja. Aber das soll auch so sein. Ähm, Ja, grundsätzlich ist diesen Vorschlag ja. Köszönöm szépen. ezt, támogatjuk ezt a javaslatot, nagyon okos dolog, és természetesen a turizmus és a gazdasági területekre is hatással lesz. Szeretnénk mi is a jordániai politikai fejlődést összekötni egy kicsit vele, hogy az oda áramló menekülők esetleg radikalizációt indíthatnak be, erre figyelemmel kell lennünk, tehát a politikai helyzet figyelemmel kísérése a, a pénzügyi támogatással párhuzamosan ugyanúgyan fontos lenne. Köszönöm szépen, mindent felírtunk. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 26-a, este 7 óra. A szavazás az Intában mm, október 12-én, 13-án folyik majd. Köszönöm szépen, akkor most a 13. napi rendi pont következik. To the trade agreement Colombia. Kolumbia, Kolumbia Peru kereskedelmi megállapodáshoz csatlakozik Ecuador, ez a témánk. A tárgyalásokat július 17-én zárták le, még 2014-ben. Többször is megvitattuk már ezt a kérdést, egy adhok delegációt küldtünk márciusban, idén márciusban, Ecuadorba. Utána ezt egy állásfoglalás is követte. Tényleg mindent megtettünk azért, hogy ezt a folyamatot gyorsan le tudjuk zárni, és Ecuador gond nélkül csatlakozhasson ehhez az egyezményhez és piaci szabályozáshoz. Uh, by the Council and by the Commission. A bizottság és a tanács képviselőivel is extenzív vitát folytattunk, most pedig megadom a szót a szakértőknek és jelentéstevőknek, Helmut Scholznak parancsoljon. Kérem, számoljon be a jelenlegi helyzetről. Thank you, Chair, and you have already mentioned, I think, the most important question. Köszönöm szépen. Ecuador csatlakozása a Peru-kolumbiai szabadkereskedelmi megállapodáshoz azt is jelenti, hogy 2016-ban valahogy tető alá kell hoznunk ezt a dolgot, hiszen 2016. januárjától az európai belső piachoz való hozzáférést elveszíti Ecuador, és ez óriási gazdasági problémákat von maga után az ország számára, de a különböző gazdasági ágazatokban dolgozó személyek számára konkrétan. A környezetvédelmi, szociális és demokratikus jogokat próbáljuk előre mozdítani ebben az országban, tehát ebből a szempontból is fontos, hogy megállapodjunk. Az elmúlt hónapok során, évek során kapcsolatban álltunk a bizottsággal, Az elnökség a csatlakozási jegyzőkönyvet véglegesítette Ecuador részvételével, ehhez csatlakozott a parlamenti állásfoglalás, ebben már jeleztük, hogy számunkra melyek a legfontosabb irányvonalak a csatlakozás kapcsán. Vázoltuk a nehézségeket, illetve a kihívásokat, és ekkor földrengés sújtotta Ekvádort a tavalyi esztendőben, ez pedig még nagyobb nehézséget okozott, és még inkább komplikálta a gazdasági helyzetet. Még nehezebbé tette a kihívásoknak való megfelelést. Ezért javaslatom az, hogy a parlament bólincson rá a megállapodás ratifikálására, de természetesen meg kell várnunk a tanács jóváhagyását, ez pedig nehézség, nehézségeket jelenthet. Mindannyian tudjuk, hogy hogy ragaszkodom ahhoz, hogy az Európai Parlament ellenőrzés jogával élhessen. Tehát pontosan lássuk, hogy milyen körülményeket tartalmaz egy-egy megállapodás, és ez milyen hatása van az Európai Unió tagállamaira, mind a 28 tagállamra, illetve a lakosságra, az üzleti vállalkozásokra, a partnerországokra. Látnunk kell egyértelműen, hogy hogyan alakul jelenleg a helyzet ebben az országban, Tudjuk, hogy vannak még további kihívások mindegyik ország számára. A védszáradékról is szavazni, szavazunk majd. Kihívás jelent az is, hogy mit jelent ez az egész a mezőgazdaság számára, az ipar számára, az Európai Unió számára általánoságban. Tisztelt kollégák! Azt kérem önöktől, hogy amikor benyújtom a jelentéstervezetet, akkor a lehető legrövidebb határidőn belül próbáljuk meg megvitatni azt, és megszavazni azért, hogy ebben az évben még decemberben véglegesíthessük a ratifikációs eljárást, és valóban szavazhassunk a plenárison decemberben erről. Ez pedig azt jelenti, hogy november 29-e előtti, tehát a 29-i INTA ülés előtt ellenőrizzük, vitassuk meg ezt a jelentést. Nagyon remélem, hogy osztják a kollégák a meglátásomat, mi szerint egyensúlyt kell kialakítani az Európai Unió állampolgárai, illetve a partnerországi igényei között. Köszönöm. Köszönöm szépen, most az árnyék jelentéstevő következne. Daniel. Ja, geschätzte Kollegen. Äh, Tisztelt kollégáim! Piszasz kolléga sajnos nem tudott ma eljönni, ezért helyette fogok szólni, fel fogom olvasni a megjegyzéseit a frakciónk nevében az eljárással kapcsolatban az ekvadori csatlakozással kapcsolatos eljárás szeretnénk lezárni mi is az év végéig a december 14-i lejárat után szeretnénk, hogyha Ecuador csatlakozhatna a kereskedelmi megállapodáshoz, hiszen ez nagyon fontos Európai Unió és Dél-Amerika fejlődése szám, számára, azon kívül a három már résztvevő ország számára is november 14-én alá fogják írni ezt a megállapodást, és frakciónk terve az, hogy ezt a plenárison is megszavazzuk. A cselekvési tervvel kapcsolatban, amelyet elolvastunk, tehát a jövői, az elkövetkezendő évre vonatkozó gazdasági fejlesztési tervekkel kapcsolatban becsüljük a kormány törekvéseit, amelyek az parlament 2015-ös állásfoglalásának megfelelően próbálják fejleszteni a helyzetet, és a kölcsönös bizalom és együttműködés jegyében fog remél, remélhetőleg folyni minden, ahogy Kolumbiával és, és Perúval is. A, azt szeretnénk aláhúzni, hogy Ekvadorban nagyon fontos hogy az autóimporttal kapcsolatos kvótákat szüntessék meg, hiszen ez negatívan befolyásolja a kapcsolatunkat, és a WTO követelményeinek sem felel meg, tehát ezen a területen lényeges előrelépést szeretnénk látni. Köszönjük szépen a szociáldemokraták nevében én szeretnék szólni. Valóban nagyon eh, fontos érdekünk, hogy fogadjuk el a Ecuador eh, csatlakozását az, ehhez a megállapodáshoz, hogy a semmiféle negatív konzekvenciával ne járjon a számukra és eh, a tárgyalásokat, illetve a párbeszédet is erősíteni kell Ecuadorral mert ez mind a két fél számára nagyon fontos a piaci hozzáférés szempontjából is, illetve a, társadal, a civil társadalommal kap, folytatott tárgyalások szempontjából is, hogy a fenntarthatóság is megvalósuljon. Az, arról természetesen gondoskodnunk kell, hogy a tanács valóban így is döntsön, és akkor mi de, a decemberi plenáris ülésen jóvá hagyhatjuk szintén ezt az ügyet. E az egyszer képviselő itt van, tessék uram. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az ilyesmit mindig is támogattuk. Most még inkább támogatóak vagyunk, hiszen láthatjuk, hogy a szabadkereskedelem és a szabadkereskedelmi egyezmények körülötti hangulat romlik világszerte. Így aztán segítenünk kell Ecuadort abban, hogy mi hamarabb csatlakozhasson ehhez a megállapodások, ez jó Európának, az európai cégeknek, új piacokat, piacokat nyit meg, nagyon fontos ipari ágazatokban, mint például a gépjárműgyártás, vagy az alkohol termékek esetében. Ecuador számára pedig ez egészen biztosan hozzájárul majd a gazdasági növekedéshez. Illetve a vidéki területeken is máshol tapasztalható mély szegénység megszüntetéséhez is hozzájárulhat ez. Ne felejtjük el, hogy fontos fejlesztési dimenziója is van ennek a témának, hiszen Európa a második legnagyobb piac a nem olajipari termék, nem olajipari ekvadori termékeknek, és a feldolgozóipari termékek esetében pedig a harmadik legnagyobb piac vagyunk. Remélhetőleg évvégig sikerült ratifikálni így aztán elkerülhető lesz az, hogy megszakadjon a folyamatosság, tehát a jelenlegi megállapodás a GSP plusz, illetve ezen jövőbeni megállapodás között. Még egy dolog, kérdezem a jelentéstevőt, vagy a bizottságot, hogy Kolumbia és Peru jelenleg hogyan vélekedik erről a kérdésről. Halad-e az ügy, vagy van-e fennakadás? Ezt azért megkérdezem. Köszönöm, és várom az együttes munkát a jelentéstevővel, és támogatjuk természetesen ezt a témát. Elnök, köszönöm. Még valaki esetleg szeretne hozzászólni? Úgy látom, nem. Akkor a bizottság következik, Jörgensen úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Mi is nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy Ecuador mi hamarabb részese lehessen ennek a kereskedelmi megállapodásnak. Örülünk tehát annak, hogy az INTA támogatja ezt. Szeretnénk gratulálni Ecuadornak, hiszen közös, a közös munkában együttes munkával az elmúlt hónap során kitett magáért Ecuador. A problémákat sikerült megoldani, illetve felkészültek arra, hogy aláírják ezt a szerződést, hogy részesé legyenek az egyezménynek. De bizonyos területeken azért még van egy-két probléma. A gépjármű kvótákról van szó, ezt már korábban is jeleztük, és arra kértük Ecuador, tehát ezeket a kvótákat szüntessék meg. Több képviselő is utalt az imént erre. Még egy dolog, Kolumbia és Peru hogy viszonyul ehhez a kérdéshez, hangzott a felvetés. Have a constructive working relationship there. Nagyon konstruktív a munkakapcsolatunk erre a két országgal. Olyan jelzéseket kaptunk eddig, hogy Kolumbia szintén kész arra, hogy aláírja a jegyzőkönyvet, mégpedig azokon a napokon, amikor ezt a tanács, amikor a tanács ezt jóvá hagyja, de még várunk a megerősítésre Kolumbia és Peru részéről. Elnök, köszönöm. Tanács, van-e valami fejlemény? tanácson belül. November 11 a határidő, hát ha történt valami. Igen. Még mindig november 11 a határidő, a bizottság arra kérte a tanácsot, hogy próbálja ezt a folyamatot fölgyorsítani. Jó lenne, hogyha mi hamarabb meg lenne a döntés, talán már októberben, de a határidő továbbra is november 11 más, másra utaló jel nincsen. Köszönöm, Helmut! I hope that the last words of the commission... Remélem, hogy a bizottság legutóbbi szavai megvalósulnak, tehát hogy nem lelassul a folyamat, hanem vagy felgyorsul, vagy megmarad így. Az Európai Parlament, az INTA, az INTA elnöke mindent megtett azért, hogy ez a folyamat felgyorsuljon. Még egy dolgot említenék. Van két olyan ekvadori szervezet, amelyek szervezet, amelyek nagyban hozzájárultak ehhez a sikerhez, és jó lenne, hogyha ugyanebben a szellemben folytatódna az ország fejlesztése, és jó lenne tudni, hogyha az imént említett problémák megoldásában mi is tudnánk segíteni, vagy bármilyen más kérdés megoldásában szívesen segítünk, Ecuadornak azért vannak még gazdasági problémái, vagy a fizetési mérlegével is gondok vannak. Természetesen a szabályok betartásával kell ezeket a problémákat megoldani, WTO szabályok betartásával. De a WTO-nak és a nemzetközi a nemzetközi közösségnek is be kell tartania ígéreteit, és segítenie kell Ecuadornak a fejlesztésben, ahogy erről Ecuador is döntött, és remélem a tanács eleget tesz ígéretének, és november 11-re meg lesz a tanács erről a jegyzőkönyvről. Ha ez nem történik meg, akkor gondunk van. És mindannyiunknak együttesen kell a megoldást megtalálni az EU-nak, és a három vagy négy érintett országnak, köztük Ecuadornak. Nem könnyű azt elfogadni, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények megfelelő bánásmódban részesülnek, de megoldást nem jelentenek, főleg újasként nehéz elviselni. de az Európai Unió szavahihetősége forog kockán, az ígéreteinek meg kell felelni, eleget kell tenni. Sok múlik a harmadik országokon is. Remélem, hogy az EU-nak sikerül egy jó megközelítést kialakítani az összes frakció részvételével, illetve az összes tagállam részvételével. Meglátjuk, mit tesz le az asztalra a tanács utána pedig ezt mi hamarabb kell tudni kezelni, feldolgozni. Köszönöm. Köszönöm, Helmut, ezt a ezt a jelentéstervezetet a következő interülésen fogja bemutatni, és reméljük aztán szeptember, november 11-re meg lesz a tanács aláírása. Akkor november 28-29-ére ezt el tudjuk itt fogadni, és a plenárison, a szakbizottságban és a plenárison pedig decemberben el tudjuk fogadni. Köszönöm! utolsó napi rendi pontunk következik. It's a discussion about future trade relations with Turkey. EU Törökország kapcsolat. Ez egy zárt ülés lesz most, úgyhogy kérek mindenkit, aki nem hivatott itt lenni, hogy hagyja el a termet. In camera, so that means, uh, of course, the members, the Chair of the delegation was, uh, for A képviselők maradhatnak itt. A törökországi delegáció elnöke, az asszisztensek, a titkárságunk tagjai, a jogi szolgálat tagjai, illetve a frakciók asszisztensei, ők lehetnek itt. Minden más jelenlévőt arra kérnék, hogy hagyja el a termet. He's here.